Right. Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen, and uh, welcome to this afternoon. Jó napot! Folytatjuk a délutáni munkát. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy itt van velünk a svéd kereskedelmi miniszterasszony, a svéd elnökség képviselője. Hosszú vitát folytatunk eh, nemrégiben, és hát hasonló az érdeklődésünk sok tekintetben, nem minden függ össze a kereskedelemmel, de hát nagyon jó, hogy ön itt van. Ön ő, tulajdonképpen fogorvos, úgyhogy tud fogad húzni. Hát akkor ez is egy nem, hát szóval tudós, de természettudós. A tény, hogy érdeklődik a mindaz iránt, ami fontos, Úgyhogy, de hát ön most jelenleg kereskedelmi miniszter, és most a dohai forduló kimenetelét várjuk, aztán keressük a WTO-ban a megoldásokat, a világ erről hallottunk, ma délelőtt is gazdasági válsággal szembesül, hogyan tudunk kijutni ebből a válságból. Az egyik módja az lehet, hogy növeljük a kereskedelmet, és hogyan lehet megszüntetni a kereskedelem útjában álló akadályokat, vámokat, stb. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözöljük, és örömmel várjuk a bevezetőjét, miniszterasszony. Köszönöm, Robert. Elnök úr, hölgyem és uraim, kedves képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek és elmondhatom önöknek, hogy melyek a ö, svéd elnökség prioritásai a nemzetközi kereskedelem terén. Köszönöm a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak a munkáját és az, hogy hozzájárul, és hát arra szeretném bátorítani önöket, hogy folytassák ezt az aktív munkát a svéd elnökség ideje alatt, és rögtön szeretnék köszönetet mondani a cseh és a francia elnökségnek és a kiváló munkájukért. A kereskedelmi politika nagyon fontos, és nagyon sok választ ad a globalizáció jelentette kihívásokra, elő kell segíteni a növekedést, munkahelyteremtést, a jólétet a polgárok számára. Fontos, hogy egy megfelelő alapú világkereskedelmi rendszer alakuljon ki. A kereskedelmi politika hozzájárulhat az uniós célokhoz, a fenntartható fejlődés megteremtéséhez beleértve a környezeti és éghajlatváltozási problémákat. Az Európai Parlament aktívan hozzájárul ezeknek a kihívásoknak a megoldásához, szélesebb perspektívát vázol fel a polgárok számára, és így nem csupán technikai kérdésekről van szó a széles nem vett kereskedelem politikában. Először néhány szót a válságról és a világkereskedelemről. Jelenleg azt látjuk, hogy az egyik legkomolyabb pénzügyi és gazdasági válság idejét éljük, a globális GDP először fog csökkenni az idén a második világháború óta legalább 5 százalékkal a világbank előrejelzése szerint. És noha az utóbbi időben a fény kezd látszani az alagút végén, bizonyos jelentések arról szólnak, hogy a recesszió haladhat tovább, és még nagyon korai lenne elégedetnek lenni, tehát nagyon törékeny még a javulás. A kihívások megmaradnak, nagyon magas a munkanélküliségi szint, és nagyon komoly a költségvetési hiány szinte mindenhol. Európában késni fog a előrelépés, illetve a gyógyulás kezdete. Európa egy rendkívül exportorientált gazdaság. Itt nagyon komolyak voltak a hatások, amikor csökken a kereslet és a kínálat is, és hát a világkereskedelmet a válság nagyon súlyosan érintette. A kereskedelem 10%-kal is csökkenhet a volumenét tekintve 2090. A jelenlegi lassulás minden országot érintett, még akkor is, hogyha a fejlett országok esetében 14%-os is lehet a visszaesés. Az Európai Központi Bank úgy véli, hogy már a stabilizáció jelei is mutatkoznak a világkereskedelemben, az euróban kínált kereslet iránti érdeklődés az továbbra is szűkösebb marad, és nagyon sok országban jelentkeznek ezek a problémák. Aggadalomra adnak okot a jelek, például a közbeszerzésnél a protekcionista tendenciák megjelennek, a nem vámszerű kereskedelmi akadályok, és eddig ezek a kivételek voltak, de hát most mindenki kezd visszatérni a hagyományos, visszatérni a hagyományos protekcionista módszerekhez, és nekünk mindenképpen fel kell lépni ez ellen, nőhet ugyanis a munkanélküliség. Tehát nagyon fontos hogy a kereskedelem hozzájáruljon a válság megoldásához. Látni kell, hogy a kereskedelem nem oka a válságnak. A nyílt, a nyitott piacok, az erős multilaterális rendszer fontos előfeltétele egyenesen a gazdasági fellendülésnek. És mi együtt, önök, a bizottság tagjai és mi, az elnökség nagyon fontos feladatot kell, hogy teljesítsünk fel kell ismertetni politikánk jelentőségét a polgárok számára. Szükség van a támogatásra, a szabadkereskedelem nyújtotta előnyökre, különösen most a gazdasági hanyatlás idején. Nagyon nagyon üdvözlöm a monitoring kezdeményezéseket, amelyeket a WTO főigazgatója Pascal Lamy javasolt, és ez nagyon fontos, mert ezzel a protekcionista intézkedések ellen fel lehet lépni. Más szervezetek is mutatnak hasonló érdeklődést, az monetá- a valuta alap, az OECD, mindannyian feladatot próbálnak vállalni, hogy fellépjenek a protekcionizmus ellen. Fontos az együttműködés ezen szervezetek között meghatározó jelentőségű. Az Európai Unióban a bizottság bizottság folytatja a saját megfigyelő tevékenységét a különböző csoportokban, és ennek konkrét eredménye is lesz a partnerségi kapcsolatokban. Meg kell szüntetni a kereskedelmi akadályokat. Harmadik országokkal a partnerség az egy közös projekt. A bizottság, a tagállamok, és az üzleti közösség között Brüsszelben és a többi országban. És a 27 tagállam együttesen kell, hogy fellépjen a bizottság és a vállalatok közössége, és ez reményt adhat arra, hogy megszűnhetnek a kereskedelmi akadályok. A, French, a francia, a cseh és most a svéd elnökség alatt nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy a kereskedelmi akadályokat beazonosítsuk, megszüntessük, stratégiát alakítsunk ki, hogy megszüntessük ezeket az akadályokat olyan kulcsfontosságú piacokon, mint India, Brazília, Kína, Japán, az Egyesült Államok. A körülmények adottak, az Európai Uniónak vezető szerepre kell törekednie. A piacot nyitottnak kell tartania, kerülni kell a protekcionista lépéseket. A gazdasági nacionalizmusnak nincs helye még akkor sem, hogyha különböző gazdaság ösztönző csomagokban jelenik meg, és ilyen ürügy alatt világszerte az kell, hogy legyen a fő vezető elf, hogy ne legyenek kereskedelmi akadályok. Az egység, a koordinált cselekvés az unión belül a legjobb eszköz. És csak így tudunk megbirkózni a jelenlegi gazdasági kihívásokkal. Biztosítani kell, hogy az Európai Unió erősödve kerül ki a válságból. És akkor most jöjjön a dohai forduló. A dohai forduló következtetései az első, második, harmadik ö, ö, prioritása a kereskedelem politikában. Mi az, ami elérhető, mi az, amit ajánlani lehet a WTO tagoknak, fejlődő országoknak. Összességében a gazdasági nyereség, a jobb piaci hozzáférés révén továbbá a dohai forduló értéke megnőtt a gazdasági válság nyomán, ugyanis ez védelmet jelenthet a protekcionizmus ellen és megőrizheti a meglévő nyitottságot a piacokon. A Dohai forduló egyik következménye 2010-ben az lehet, hogy létrejön az a gazdaságösztönzés, amely elősegíti az integrációt a feltörekvő gazdaságok esetében, brikországok a multilaterális kereskedelemmel. Ha ez nem sikerül, ha nem sikerül befejezni a Dohai fordulót, akkor ez egy elvesztett lehetőséget jelent majd a világkereskedelem fejlesztése terén és hát én ezért remélem, hogy a WTO főigazgatója Pascal Lamy olyan helyzetben lesz hamarosan, hogy összehívhatja az értekezletet Genfben, véglegesíthetik a mezőgazdaságra vonatkozó fejezetet és a nem mezőgazdasági, a NOMA fejezetet egyaránt. Ahhoz, hogy a Doha fordulót újrakezdhessük, arra világos megfontolásokra van szükség a végleges eredményt illetően, és szilárd alapok kellenek, ez egy nagyon sürgős feladat megfelelő határidővel. Meg kell kezdeni a vitát olyan fontos kérdésekről is, amelyek hozzájárulhatnak a végleges eredményhez. A tárgyalások a single dílek esetében nem jelenthetik, hogy újra megnyílnak a viták olyan kérdésekről, amelyekről már lezárultak. Fontos, hogy az Egyesült Államok bekapcsolódjon. Ford folytatni kell, hogy az új amerikai adminisztrációra nyomást gyakoroljunk, hogy nyissa meg a piacot, szorgalmazza a szabadkereskedelmet, járuljon hozzá a dohai forduló sikeres lezárásához. Reméljük, hogy a következő G20-as találkozó megfelelő politikai energiával szolgál majd, hogy folytathassuk ősszel a tárgyalásokat ezekben a kérdésekben is. multilaterális kereskedelem a preferenciánk, bár a bilaterális és a regionális kereskedelmi megegyezések, egyezmények kiegészítik az Európai Unió kereskedelem érdekérvény, kereskedelmi érdekérvény, érvényis, érvényesítését a világpiacon, ahogy ezt a e, biztos asszony is hangsúlyozta a regionális és bilaterális szabadkereskedelmi egyezmények nem helyettesíthetik a multilaterális megoldásokat, azonban a messzebbre ható kereskedelem liberalizációhoz hozzá eh, hozzájárulhatnak. És a harmadik országokkal ezeken keresztül, akár fejlődő, akár fejlett országokkal szorosabban együtt lehet működni, és a hát kereskedelmi célokat is sikerül megoldani bilaterális vagy regionális szinten, olyanokat, amelyek multilaterális szinten még nem értek meg a megoldásra, legyen szó közbeszerzésről például. Ázsia, Latin Amerika például, illetve a közép-kelet, közel-kelet elengedhetetlen fontosságú régiók. A szabadkereskedelmi egyezmények a fejlődő országokban is erősítik a szegénység leépítését és megszüntetését. A megerősített gazdasági együttműködés segíthet abban, hogy szélesebb körű politikai együttműködés alakuljon ki és ezzel egy időben a stabilizációs folyamatokat is e, előre lendítik az európai szomszédsági területen. Nézzük meg, hogy hogy állunk most az Európai Unió szabadkereskedelmi tárgyalásaiban. Kezdjük például, kezdjük Dél-Koreával a dél-koreai köztársasággal, az Európai Unió negyedik legfontosabb kereskedelmi partnerével szabadkereskedelmi tárgyalást folytatunk, és szeretnénk lezárni egy ilyen egyezményt, megkötni egy ilyen egyezményt, hiszen ez rendkívül fontos. A vám leépítése, a szolgáltatási, szolgáltatáskereskedelem akadályának a leépítése szempontjából. Azt remélem, hogy az egyezményt formálisan hamarosan lezárhatjuk. Ez jelzés értékű lesz, és azt fogja mutatni, hogy az Európai Unió komolyan veszi a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, és nyitott a, a kereskedelemre. Ami Indiát illeti, lehet, hogy Indiával nem sikerül olyan gyorsan megállapodni. Az új indiai kormány nyilván segíteni fog majd 2010, esetleg segíteni fog majd 2010 folyamán az új, van, hogy új lendületet adjon a tárgyalásoknak. Ami az ASEAN-t illeti, egyéni tárgyalásokat kezdünk azon az olyan országokkal, amelyek hajlandóak előrelépni. Ezzel egy időben fontos a regionális megközelítést folytatni, hiszen ez hosszú távú megközelítés a régiók közötti megállapodások megkötésében. Azt is remélem, hogy hamarosan sikerül lezárni a kereskedelmi tárgyalásokat. Tudjuk, hogy Tudjuk, hogy mennyire fontos kérdések vannak még napirenden, például a banán kérdése. Jelen pillanatban sem Ekvádor, sem Líbiával nem tárgyalunk és remélhetőleg az egész andoki térségkel hamarosan sikerül szabadkereskedelmi egyezményt elérni. A közép-amerikai térséggel folytatódnak a tárgyalások. Hondurasi események miatt kénytelenek voltunk elnapolni a tárgyalásokat. A hondurasi problémát minél hamarabb meg kell oldani. A szabadkereskedelmi tárgyalások a GCC-vel e, felfüggesztésre kerültek e, múlt év decembere óta két nyitott kérdés miatt. Az egyik politikai ö, e, okokhoz, ö, okokkal kapcsolatos, a másik exportvámokkal kapcsolatos. Precedens, precedens értékű az, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy előrelépjünk ezen a területen, és a tárgyalásokat minél hamarabb lezárjuk el kell érnünk azt, hogy mind a két fél megfelelő rugalmasságot mutasson. A gazdasági partnerségi egyezmények, vagy EPÁK nagyon fontos eszközei a fejlődésnek, a fejlesztésnek a fejlődő országok esetében. A regionális integrációt támogatják, és a piacok megnyitását teszik lehetővé hosszú távú tranzit időszakokkal. És az Európai Unió részéről testre szabott pénzügyi finanszírozási eszközöket tesznek lehetővé. Az átmeneti EPÁK aláírása után következik ezeknek a ratifikációja. A fő célkitűzést azonban nem változtatjuk meg, átfogó átfogó epákra van szükség. Csak ilyen eszközök teszik lehetővé azt, hogy a, az akácsi országokból ba és között megvalósuló kereskedelemnek lendületet adjan, adjanak. Ez most még fontosabb a globális gazdasági és pénzügyi válság során. Nagyon örülök annak, hogy pozitívabb és bizalmibb légkör alakult ki az EPA tárgyalások során. Ez tehát új lehetőséget ad nekünk, és ez már konkrét eredményekre is vezetett. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió keleti partnerségét mm, a prágai csústalálkozón megindították. Ez lehetővé teszi a bilaterális társulási egyezmények megkötését. Az Európai Unió, az Ukrajna, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia és Belorusszia között. Amennyiben ezek a partnerek készek erre, akkor eh, hajlandóak vagyunk megkötni a társulási egyezményeket. A keleti ö, eh, szomszédság eh, programjának a tovább fejlesztése nagyon fontos a ö, svédországi elnökség alatt. Ukrajna rendkívül fontos ö, szomszédos országunk, nem csak az energia szempontjából. Az FTA tárgyalások folytatódnak, de nem olyan gyorsan, mint ahogy ezt reméltük. Részben a gazdasági nyomás miatt, amely a válság nyomán alakult ki. És egyéb kérdések is bonyolították a helyzetet, ami az EU-orosz kapcsolatokat illeti. Oroszország a legnagyobb a WTO-n kívüli kereskedelmi mm, térség, és nagyon fontos kereskedelmi partnerünk. Oro- nagyon fontos, az orosz VTO csatlakozás kölcsönös eredményekkel járna. Minél hamarabb megvalósul ez, annál inkább előnyt kovácsolhat mindenféle ebből. Hogyha ez a folyamat késlekedik, az nagyon sajnálatos. Azonban a, mi a feltételeket illeti, a csatlakozás feltételeit illeti, ezekből nem engedhetünk. Remélhetőleg Oroszország minél hamarabb lezárja a WTO-s csatlakozási tárgyalásokat a nem túl távoli jövőben. A WTO csatlakozás lehetővé tenni azt, hogy a kereskedelemmel, e, illetve a beruházással kapcsolatos kérdésekben az új EU-orosz egyezményben hamarabb megállapodásra jussunk, és ez javítaná a kapcsolatokat az EU és Oroszország között. A 2010-es céldátum, ami az Euró-Mediterrán szabad kereskedelmi egyezmény megkötését illeti, vagy térség kialakítását illeti, amelyben 95-ben állapodtunk meg, vízesen követ, következik. Az Euromed kereskedelmi miniszteri konferenciája a svéd elnökség alatt kerül megrendezésre, remél, ö, valószínűleg októberben. A transatlanti kereskedelmi kapcsolatok jelentik a legfontosabb globális szinten a legfontosabb kereskedelmi kapcsolatokat. Mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok számára fontos a nem hagyományos termékek kereskedelmében való közeledés, és ezért erősíteni kell, intenziválni kell a törekvéseinket. A transatlanti gazdasági tanács ez ebből a szempontból nagyon fontos lesz októberben. Első prioritásunk, hogy az új kereskedelmi akadályokat megszüntessük, vagy megelőzzük ezeknek a kialakítását. Az időbeni szabályozási politika nagyon fontos, és ez az akadályokat megszüntetheti, megakadályozhatja, legyen szó energiáról, vagy más kérdésekről. A hosszú távú célunk az, hogy kereskedelmi akadályok nélküli transatlanti térséget alakítsunk ki. Kanadával is tárgyalások indulnak egy átfogó gazdasági megállapot együttműködésről. Kína valószínűleg a legnagyobb kihívás Európa előtt, hogy, hogy a globalizációból tényleg előnyt kovácsoljon. A kereskedelmi és beruházási áramlások bővítésének örülünk mind a két oldalon. Várjuk a pekingi Business Summitot és az EU-kínai találkozót is. A partnerségi egyezmény megkötése alapvető fontosságú, annak érdekében, hogy erősítsük a politikai és gazdasági kapcsolatainkat. Az ősz során számos alkalom lesz arra, hogy tárgyaljunk a bilaterális kereskedelemben felmerülő akadályok megszüntetéséről. Legyen szó itt az EU-Kína vegyes bizottságról, vagy más fórumokról. Ezzel a bilaterális kapcsolatok előreléphetnek, és a felmerülő problémák megoldását segíthetik kulcsfontosságú gazdasági szereplő Kína, úgyhogy Kína és Kínának a nemzetközi kötelezettségeit teljes mértékben tiszteletben kell tartania, és be kell tartania a WTO-s kötelezettségeivel együtt. Például a szolgáltatók számára biztosított piaci hozzáférést, a technikai szabályozások transzferenciáját. A Lisszaboni stratégia az Európai Unió kulcsfontosságú eszköze, amely a e, versenyképességet és a fenntartható fejlődést segíti elő. A e, jólét Európán, az egy, Európában az országok közötti kereskedelemre és gazdasági integrációra e, épül, tehát nyitott külkereskedelmet kell folytatnunk. A globális Európa Globális Európa kezdeményezés megfelelő irányba mutatott, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy Európában minél több munkahely jöjjön létre. A globális Európa számos aspektusa vonatkozik a kereskedelem politikára. Most folytatnunk kell ezen gondolatok és iránymutatások kidolgozását. A harmadik országokkal való együttműködés is fontos építő eleme ennek. A külkereskedelem és a nyitottság fenntartása rendkívül fontos a Lisszaboni stratégia sikere érdekében. Az elnökség számos kérdést nyújtott be az Európai Tanácsnak, és az Európai Parlamentnek is múlt decemberben. Arról tájékoztattak bennünket, legutóbb a cseh elnökség részéről a kereskedelmi miniszter tájékoztatott bennünket a, hamisítás és a kalózkodással kapcsolatos problémák, problémákról. Ez az egyik legnagyobb kihívás számunkra, és az európai az európai cégek számára, amikor beruháznak harmadik országokba. A hamisított termékek akadályozzák a versenyképességet, sőt, gyakran a fogyasztók életét és egészségét veszélyeztetik. Ezért támogatjuk azt a kezdeményezést, mely szerint új kereskedelmi egyezményt kellene eh, aláírni a hamisítás elleni küzdelem érdekében. A mi célunk az az, hogy folytatódjanak a tárgyalások, hogy ezeket sikeresen, siker, sikeresen le tudjuk zárni 2010-ben. Tudom, hogy a tárgyaló felek egyetértenek, ami a transzparenciát illeti az érdekelt felekkel való konzultációk során. Az Európai Bizottsággal együtt folytatjuk az együttműködést ezen a területen, és természetesen bízunk minden tárgyaló fél együttműködésében. A millenniumi fejlesztési célok, célok elérése érdekében minden politikai területnek eh, hozzá kell járulnia a szegénység leküzdéséhez. Ez a kereskedelem politikára is vonatkozik. A kereskedelmi és fejlesztési politika közötti koherencia elengedhetetlen. Az Európai Unió csak így tudhat, csak így lehet megbízható partnere a fejlődő országoknak. A politikai koherencia, a politikák koherenciája tehát nagyon fontos eszköz és a kereskedelmi politikák így tudnak hozzájárulni a fejlesztéshez. A PCD eh, emellett eh, segítségünkre lehet eh, abban, hogy az európai kereskedelmi politika még inkább a fejlesztés, fejlesztés barát legyen, mint eddig. November 17-én, 18-án el fogunk fogadni számos tanácsi végkövetkeztetést a PCD folyamattal kapcsolatban. Fontos, hogy a PCD folyamat olyan, operát, olyan műveleti tanácsokat, új ajánlásokat is tartalmazzon, amelyek segítenek nekünk az előrelépésben. A, az európai kereskedelmi politikával kapcsolatban a hatástanulmányok jobb alkalmazását is meg kell vizsgálni. Akkor hadd térjek rá a kereskedelem és a klíma kérdésére. A klímaváltozás a svéd elnökség számára elengedhetetlen fontosságú. Külön itt a, a Kyoto utáni jegyzőkönyv kopenhágai megkötésére koncentrálunk nagy kihívás előttünk ez a kérdés, és minden félnek felelősségteljes és konstruktív módon kell ehhez hozzájárulnia. Az Európai Uniónak pedig vezető szerepet kell mutatnia. A keres a kereskedelmi kérdések nem állnak ennek a tárgyalásnak a középpontjában, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk aktívak más fórumokon ebben a kérdésben. Hosszú távon biztosítanunk kell, ahhoz, biztosítanunk kell azt, hogy a kereskedelem hozzájáruljon a klímaváltozás elleni harchoz, és megfelelő eszközöket kell rendelkezésre bocsátanunk ennek érdekében. Remélem, hogy konstruktív módon tudunk előrelépni ezen a területen, és a szabadkereskedelmi, illetve egyéb kereskedelmi eszközöket használhatjuk ebben. A Dohai fejlesztési napirenden is szeretnénk kitérni erre, a környezetvédelmi szolgáltatásokról például a vám megszüntetésével. Ezzel lehet tovább fejlődni gazdasági szinten, környezetvédelmi kockázatok nélkül. Aztán a címkézés, a tanúsítás, a klímára vonatkozó információk is fontos eszközök lehetnek. El kell kerülnünk azt, hogy az, azonban, hogy az ilyen sztenderek a fejlődő országokból való export akadályai legyenek. A vállalati szociális felelősségvállalás támogatása tovább, tovább, további fontos mérföldkő. Az emberi jogok fontosságát, a fenntartható fejlődést, illetve a korrupció elleni harcot hangsúlyozzuk ebben, és mi Stockholmban november 10-én és 11-én szervezünk egy konferenciát, amelynek címe Protect, Respect and Remedy. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy ami a jelenlegi és jövőbeni kereskedelmi politikát illet, milyen kihívások állnak előttünk ezzel kapcsolatban a nemzetközi kereskedelmi politika előtt álló kihívások megtárgyalására konferenciát rendezünk. Ma a világkereskedelem nagy része a különböző egységek közötti kereskedelemre korlátozódik, illetve multinacionális egységek közötti kereskedelemre. Azonban a kereskedelem politika gyakran nemzeti megfontolásokba tartozik. A további kereskedelmi akadályok leépítése rendkívül fontos. A kereskedelem politikának figyelembe kell venni a legfontosabb kihívásokat, ez a fejlesztés és a klímaváltozás. Az elnökségünk alatt igyekszünk előrelépni ezen a területen európai szinten. Ez a párbeszéd nagy részben hozzájárulhat a Genfi november végi, december elejé tárgyalásokhoz. A multilaterális kereskedelmi rendszer is napirendi pont lehet. A politikus, mi, mint politikusok, akik kereskedelemmel foglalkoznak, a világ politika, tudjuk, hogy a politika helyi szintű, míg a kereskedelem globális szintű. A kereskedelem politika tehát rendkívül releváns mind a társadalom számára, mind a politikusok számára. Az INTA szakbizottság külön kiemelt szerepet játszik abban, hogy hozzájáruljon és megtárgyalja az Európai Uniós kereskedelmi politikát. Az önök hozzájárulása nagyon fontos a közös kereskedelem politika kialakításában önökkel együtt megmagyarázhatjuk a polgároknak a szabadkereskedelem és a nyitott piacok előnyeit. Várom az együttműködést önökkel, és ezzel lezárnám, és megköszönöm, hogy meghallgatták a hosszú beszédemet, és várom az önök kérdéseit, megjegyzéseit az elnökségi prioritásokkal kapcsolatban. Köszönöm. Mm. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Nem volt annyira hosszú, annyira mondta. Borzasztó informatív volt, és azt hiszem, hogy éppen azt hallottuk, amit ez a szakbizottság szeretett volna hallani, legalábbis sok tekintetben. A kétoldali szabad kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban lenne kérdésem, de mielőtt ezt feltenném, inkább megadom a szót a képviselőknek. Először a koordinátorok kapják meg a szót. Frau Ministerin, Gerhard. Igen, tisztelt miniszter asszony, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk a frakcióm nevében. Önnek személyesen, a kormányának és mindenek előtt az egész Európai Uniónak nagyon sikeres véd soros elnökséget kívánok. Néhány megjegyzésem lenne az elmondottakkal kapcsolatosan. Szólt a WTO-ról, illetve Oroszország felvételéről a WTO-ba. Azt gondolom, hogy Ukrajna felvételekor elfogadtunk néhány kivételt Oroszország esetében, ugye az energiára gondolok, az exportvámokra, akkor erre szintén szükség lenne, úgyhogy szeretném kérni, hogy maradjanak kemények a transatlanti piacot is megemlíteném, azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly potenciál van előttünk, különösen válság idején, ha megnézzük a puszta számokat. Látható, hogy milyen fontos számunkra a transatlanti piac, és nagyon hálás lennék, hogyha megnézhetnénk, hogy az amerikaiakkal hogyan tudunk olyan területen megjelenni, ahol közösen sikeresek lehetnek. Az elmúlt két-három évben inkább olyasmiről beszélgettünk az amerikaiakról, ahol problémák voltak. Beszélgettünk a Baromfiról, meg az Airbusról, meg a Boeingról, meg a különböző egyéb kérdésekről, ahol nagyok voltak a nézetkülönbségek. Talán jobb lenne, hogyha tudatosan arra összpontosítanánk a figyelmünket, ahol tényleg közösek az érdekeink, és közösen tudunk előrelépni, két milliárd eurós naponta a kereskedelem volumene, hát azért ez látta, ebből jól kiderül, hogy milyen fontos ez az egész kérdéskör. A harmadik téma. Említette, hogy ebben az időszakban a soros elnökség alatt két kereskedelmi egyezményt kívánnak megkötni. Feltételezem, hogy Koreára és Kanadára gondolnak. Örülnék, hogyha sikerülne elérni ezt a célt, és hát Indiát is próbálják meg sindre helyezni, ha még csak nem is tudják learatni a gyümölcsöket, de majd a következő elnökség talán igen. Kérdésem szólt arról, hogy örülne, hogyha a kereskedelem politika a kopenhágai célokat is támogatná. Igen, a kereskedelmi politika támogathatja a környezetvédelmi politikát. Fontos intézkedésekre gondolok például a modern technológia exportja, együttműködés ebben az összefüggésben. De hát mindig beszélünk a defenzív intézkedésekről is, akkor a border tax adjustmentre gondolok, aztán, hogy mi az, ami működhet a gyakorlatban, milyen módon tudunk hozzájárulni, pozitív intézkedésekkel, a defenzív intézkedésekkel, például az éghajlatváltozás pozitív pozitív befolyásolása érdekében hálás lennék, hogyha ezzel kapcsolatban is tudna szólni néhány szót. Amit hiányoltam, az a nyersanyagstratégia teljes témaköre. Az elmúlt évben az Európai Unió elfogadta ezt az anyagot, mi a parlament is kidolgozott ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást, de hogyha már ezek megvannak, ezek a határozatok, akkor figyelni kellene arra, hogy nehogy szem előtt tévesszük ezt a stratégiát. Enyhült ugyan a, a nyersanyagpiaci helyzet, de ha válságnak vége lesz, ha a gazdaság belendül, akkor a nyersanyagkérdés megint előtérbe kerül majd, és az a benyomásom, hogy a kínai bizottságnak most a nyersanyag stratégiájukat könyörtelenül viszik tovább, és kérem, hogy az elnökség ideje alatt ezt a nyersanyag kérdése veszítsék szem elől. A másik ügy, eh, említette, azt, hogy milyen célokat kellene elérni, de hát még azért van néhány furcsa ötlet, és nem is annyira a szellemi tulajdonnal áll ez néha kapcsolatban, hanem a személyes szabadságjogokkal, úgyhogy itt a gazdasági kémkedés ellen fel kell lépni. Ha megnézem, hogy mi minden történik, akkor jó lenne, hogyha kemények maradnának a tárgyalás során. A hetedik ügy a nem vám jellegű kereskedelmi akadályokról is sokat beszéltünk, és most a terrorizmus elleni harcban egyre több terrorizmus ellenes intézkedésre kerül sor, és ez is nem vám jellegű kereskedelmi akadály lehet sok esetben, és ennek drámai hatása lehet az export gazdaságra, azután a különböző bejelentési, ellenőrzési kötelezettségek, amelyeket ö, előírunk a vállalatok számára, vagy az OECD teszi ezt, azt gondolom, hogy itt ügyelni kell arra, hogy minden szükséges biztonsági intézkedés megtörténjen, de mindezek ellenére ezek a terrorizmus elleni lépések nehogy nem vámjellegű kereskedelmi akadályá is váljanak. Köszönöm szépen, és még egyszer sok sikert az elnöki teendők ellátásához. Köszönöm. Yeah, we'll do three people in line and then... Három ember kérdését hallgatjuk meg, három koordinátort, aztán utána a válasz, aztán megint két koordinátor. Arif úré szó. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, köszönöm szépen az előadását. Frakciónk nevében is szeretnék sok sikert kívánni az elkövetkezendő hónapokban végzendő munkájához. Nagy érdeklődéssel figyeltem azokat a részeket az előadásában, amiket a különböző szerződések megkötésére ről mondott. Egy általános jellegű kérdésem lenne, politikai frakciónk, illetve az Európai Bizottság számára is ez prioritás. Mégpedig az, hogy a mi szakbizottságunk megerősítést nyerjen a Lisszaboni stratégia új keretében. A kereskedelmi biztos legyen az Európai megerősített hatáskörrel bízhasson, és feleljen az INTA szakbizottságnak. Megpróbáljuk megerősíteni az intézmények közötti információcserét és együttműködést. A parlamenti képviselőként az a benyomásom, hogy ez egy óriási lépés lenne, de hogy úgy tűnik számomra, hogy a bizottság és a tanács között még nem sikerült megegyezés jutni ezen a területen. Számos ö, dologban még mi sem tudunk magyarázatot adni a minket megválasztó állampolgárok kérdéseire, hiszen mi sem tudjuk, hogy hogy állnak a tárgyalások a két intézmény között. Az elmúlt parlamenti ciklus során az Euromed kapcsolatok, euromediterrán kapcsolatok igen komoly hangsúlyt kaptak. 2010 előtt szerettük volna, és szeretnénk továbbra is lezárni a tárgyalásokat. Szeretném kérni a miniszterasszonyt, hogy a tárgyalások haladásáról további részleteket osszon meg velünk. Tegnap az illetékes főigazgatóval folytatunk tárgyalásokat, de továbbra is az Európai Uniós és Korea közötti tárgyalások, különösen az autók esetében igen élénk vitákat váltanak ki. Mexikó és Chile kívánságait visszautasítottuk. Az európaiak ugye viszont továbbra is félnek attól, hogy óriási mennyiségű koreai gépjármű fogja elárasztani a piacunkat a transatlanti kapcsolatokkal ö, kapcsolatosan azt mondanám, hogy itt szeretnék szintén pontosítást kérni elnök asszonytól azzal kapcsolatban, amit mondott. Néhány kollégámmal pedig már néhány hónapja foglalkozunk az EPA-kkal, úgy tűnik, hogy ön és a az Európai Bizottság is a lehető leggyorsabban szeretné lezárni a tárgyalásokat és megkötni ezeket a megállapodásokat az afrikai kontinens egyes államaival. Szerintünk azonban nagyon fontos lenne, hogy ha a regionális összefogás és együttműködés is nagyobb hangsúlyt kapna az afrikai országok esetében, tehát nem kéne őket így megosztani. Ez lenne néhány kérdésem néhány általánosabb, néhány esetben pedig pontosításokat szeretnék kérni frakcióm nevében az el, a miniszterasszonytól. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a miniszterasszonynak az előadását, amely gazdag volt információkban és konkrét kötelezettségvállalásokban liberális frakciónk osztja azt a meggyőződést, hogy a protekcionizmus elleni küzdelem, illetve a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeinek a felkutatása, ezek jó eszközök a gazdaság lelassulása elleni küzdelemben. Hiszen a kereskedelem lehet a gazdaság újbóli fellendítésének az egyik a mozgató rugója. A kereskedelem, mert akadályozó különböző intézkedéseket tehát ennek érdekében le kell bontani. A nem vámjellegű akadályok lebontása is nagyon fontos annak a szempontjából, hogy méltányos versenyhelyzetben tudjanak a piacra lépni az európai vállalatok. Szeretném meghallgatni a miniszterasszony véleményét arról, hogy mit gondol, hogy a következő dohai fejlesztés, dohai fordulóban milyen megoldást fognak próbálni találni a jelenlegi gazdasági problémákra. Ma délelőtt a kínai nagykövettel folytattunk eszmecserét azzal kapcsolatban, hogy ők mit szeretnének lépni a vám, illetve nem vám jellegű akadályok lebontásával kapcsolatban ők mit terveznek. További pontosítást szeretnék kérni az orosz VTO csatlakozással kapcsolatos tárgyalásokról. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye miniszterasszonynak a fa, az orosz fa export problémával kapcsolatban. Mit gondol a miniszterasszony, tudunk-e kielégítő és elfogadható, mindenki számára kielégítő megoldást találni a közeljövőben. A következő dolog, amit említett a miniszterasszony, és ami nagyon érdekes volt számomra, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Ez egy elég innovatív gondolat, és úgy érzem, hogy sokkal több figyelmet érdemel az összes többi gazdasági szereplő és az európai országok részéről is, mint amennyit jelenleg kap. Köszönöm. Az öt koordinátor kérdéseit meghallgatjuk, akik itt vannak jelen a teremben, és utána fog a többi képviselő szót kapni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, miniszterasszony! az előadását. Nagyon-nagyon érdekes volt. És nagyon érdekes az, hogy Ószaliven úr tegnapi előadása után hallhattuk önt is. Egy politikai jellegű kérdésem lenne, ami az emberi jogok, illetve a szociális kérdésekhez is kapcsolódik. Sullivan úr azt mondta, ó, Sullivan úr, hogy ez nem az ő kompetenciája, azonban a tanácsé hiszen a tanácsnak kell mandátumot adnia az Európai Bizottságnak, hogy előre léphessen a kereskedelmi tárgyalásokban úgy, hogy ezeket a területeket is érintik. Az Európai Uniónak a Hondurasszal való kapcsolatában úgy gondolom, hogy az elnökség kezdeményezési, kezdeményezései a honduraszi kormány felé ezek hasznosak, de az Európai Tanács elő, el tudja képzelni azt, hogy felfüggesztjük velük a gazdasági kapcsolatokat, vagy el tudják-e képzelni azt, hogy egy technikai jellegű egyezményt kötünk az honduraszi hatóságokkal, a honduraszi kormánya. Miniszter asszony felvetette a dohai ciklus lezárásának a kérdését is. El tudná mondani, hogy milyen benyomásai voltak az új amerikai adminisztrációról. Felvette már a kapcsolatot az amerikai adminisztrációval, az Obama kormányzattal, és optimistán látja-e a velük való együttműködést. az Egyesült Államok kívánja -e lezárni ezt a fordulót, vagy pedig az Európai Uniónak rengeteg energiáját kell még befektetnie, hogy ők komolyan vegyenek minket. Említette a kopenhágai konferenciával kapcsolatos kérdéseket is. Az év végén Svédországban illetve Svédország szervezésében két nagyon fontos eseményre fog sor kerülni, egy miniszteri találkozóra Genfben, illetve a Kopenhágai konferenciára. A technológia transfer, illetve a szellemi tulajdonjogok kérdéskörében mit gondol, ezeket fel lehet-e venni a kopenhágai napirendre, megle- megoldást lehet-e ott találni ezekre, és illetve az ilyen jellegű témákat a WTO tárgyalásokban hogyan lehet érvényesíteni. Azt látjuk, hogy a kopenhágai döntéshozatal nagyon sürgős, miközben a dohai különböző fordulókon csak így korcsolyáznak ide-oda a felek, ahelyett, hogy megállapodásra jutnának. Be lehet-e tehát ezeket a környezetvédelmi célokat építeni a kereskedelmi megállapodásokba? Mi a véleménye a svéd elnökségnek erről? Lehetne -e tehát ilyen megelőzési jelleggel a kopenhágai tárgyalásokba a beépíteni a szellemi tulajdonjogok, illetve technológiai transferrel kapcsolatos könnyítéseket. Elnök, én vagyok az utolsó koordinátor. Megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Engem nagyon érdekelt az, amikor a szabadkereskedelmi egyezményekről beszélt. Én mindig is támogattam a multilaterális párbeszédet, akár WTO szinten, de úgy látszik most, hogy bilaterális tárgyalásokra kell korlátoznunk, korlátoznunk magunkat. Úgy tudom, hogy Líbiával négy tárgyalási kör volt 2008 során. Mi ezeknek az eredménye? Nem tudom, hogy támogatjuk-e ezt a kereske, szabadkereskedelmi egyezményt, vagy az elnökség támogatja-e Líbiával. Ugyanez a helyzet talán Pakisztánnal. Pakisztánnal hasonló a, a, az állapot. Nagy-Britannia nagyon szorgalmazta a szabadkereskedelmi egyezmény megkötését Pakisztánnal. Az európai biztos vajon ellenzi -e ezt, vagy támogatja -e ezt a svéd elnökség a Pakisztánnal kötendő FTA-t lehetőségnek tekinti, vagy inkább veszélyesnek? Köszönöm szépen elnök úr. Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Kezdjük az elején. Nos, az első rész a kereskedelem politikára vonatkozott, a kopenhágai konferenciával, konferencia keretében a klímával kapcsolatos ügyekre, tehát a klíma és a kereskedelem összefüggéseire, és hogy mennyiben lesz ott a kereskedelem a napi renden, és ennek a nehézségei. Nos, én úgy gondolom, hogy a kereskedelem politikát pozitív eszköznek kellene, eszközként kellene használnunk a e, klímaváltozás elleni harcban. A fejlődő országok érdekeinek figyelembevétele természetesen kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy e, hangsúlyoznunk kellene egy pozitív e, napi rendet erősítenünk kell a fejlődő országok lehetőségeit arra, hogy exportáljanak klímabarát termékeket és szolgáltatásokat, és a klímabarát vagy környezetbarát technológiákat rendelkezésre kell bocsátani. A környezetbarát termékek és szolgáltatások kereskedelme tehát prioritás, ennek liberalizálása prioritás Mm, továbbá a kereskedelmi és fejlesztési ügyeken kell dolgoznunk, olyan ügyeken, amelyek a klímaváltozási elleni harc céljainak az elérésében segítenek. a károsanyag kibocsátás csökkentésére el, csökkentésének elérésére alkalmas technológiák fontos témát jelentenek itt ehhez megfelelő klímasztenderdeket eh, kell megállapítani, a másik oldalon pedig nem szabad új kereskedelmi akadályokat kialakítani, főleg a fejlődő országokkal szemben. Ez nagy kihívás lesz. A svéd eh, standardekért eh, felelős intézet konferenciát tart november 22-én, 23-án a témában. Ezt a pár beszédet az informális kereskedelmi miniszterek eh, informális eh, tanácskozásán kezdtük el Baliban, eh, és itt is láttuk azt, és megállapodtunk abban, hogy a kereskedelem politikát lehet használni a klímaváltozási célok elérésére. Azonban a kereskedelem nem lesz a decemberi kopenhágai csúcs találkozó témája. Aztán a nyersanyagokra vonatkozó stratégia volt a következő kérdés. Megállapodtunk abban, hogy ez kulcsfontosságú. A beszédemben felvetettem Oroszországot, illetve az exportvámok eh, leépítését Oroszországgal kapcsolatban, aztán itt van Ukrajna, az energia kérdésével kapcsolatban, ez megint csak nagyon fontos. Megint csak az exportvámok kérdését említeném. Ezt a stratégiát folytatnunk kell eh, több okból is. Kínával eh, is felmerül a megfelelés eh, kérdése. Különböző elemei vannak az Európai Unió politikájának a nyersanyaghoz való hozzáférésben. Több megjegyzést is hallottam svéd oldalról, oldalról elmondhatom, hogy szerveztünk egy konferenciát tavasszal cégek, vállalatok részvételével, és kérdeztük őket, hogy hogyan, mi a legnagyobb probléma a kereskedelem kibővítésével kapcsolatban, mi a legnagyobb akadály. Ők ők például ők például említették azt, hogy a dohai fejlesztési, a dohai fordulót jó lenne lezárni, illetve a nem kereskedelmi jellegű akadályok leépítését tartják rendkívül fontosnak. Meg természetesen figyelembe veszem, és tudomásul vettem az INTA szakbizottság véleményét, amelyet májusban fogadtak el Nyilván mindannyian tudják, hogy a Lisszaboni eh, szerződés nem ratifikálta az összes tagállam, és az új referendum második, október másodikán lesz eh, Írországban. És hogyha az egy, a referendum eredménye pozitív, akkor Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy eh, a szerződést minél hamarabb életbe léptethessük. Az én célom az az, hogy jó kapcsolatokat ápoljak a parlament és a svéd elnökség között. Most is, és hogyha a szerződés életbe lép, akkor is. A Lisszaboni szerződés nagyon sok fontos reformot tartalmaz, az Európai Parlament hatásköreit bővíti, és az elnökség az Európai Parlamenttel eh, párbeszédet kíván folytatni a szerződés rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban. Ami az új szerződés eh, következményeit illeti, nem fogok most itt részletekbe menni, nem fogok elébe menni a folyamatnak, egyszerűen várni fogunk, várjuk eh, a szerződés életbe lépését természetesen tiszteletben tartva az október másodikai eredményt. Then we had um, a question about the uh, Euromed area. Aztán az EUMED eh, területtel kapcsolatban is felmerült egy kérdés, hogy ez hogyan fog eh, előrelépni. Nem tudom, hogy jól hallottam-e, jól értettem-e -e a kérdést, hogy 2010-re ez lezárul-e. Még lesz, lesznek további ülések a, a gázai események után a mediterrán térséggel, a technikai munkát is folytatni kell, és a tárgyalások egy részét akár ebben az évben le lehet zárni. Az elnökség reméli, hogy ezt a folyamatot sikerül minél hamarabb lezárni. Az Euromed kereskedelmi minisztereinek a konferenciája is hamarosan megrendezésre kerül, ennek a dát, az időpontját még nem erősítették meg. Dél-Korea és az autógyártás ágazata. Ez ezzel kapcsolatos véleményünk, ez volt a következő kérdés. Hát azzal kezdeném, hogy Korea az Európai Unió negyedik legnagyobb nem európai kereskedelmi partnere. partnere. 2003 és 2007 között 10%-kal bővült a kereskedelem Dél-Koreával. Ezért nagyon fontos lenne egy átfogó szabadkereskedelmi egyezményt megkötni ezzel az országgal, és más FTA tárgyalások számá, tekintetében is kiinduló pont vagy példa lehetne ez. Az európai szolgáltatási ipar, és főleg az üzleti szolgáltatások ágazata, nagyon nagyban nyerne egy FTA, FTA megállapodás következtében. akár 5,8%-kal is növekedhetne a kereskedelem volumene Koreával. Hogyha ezt még általánosságban megvizsgálnánk, ez tulajdonképpen teszt, egy, egy próbakő, próbatétel, hogy az Európai Unió mit tud elérni az FTA tárgyalások során. Hogyha ezt sikerül megkötni, akkor mind a két oldal nyerő pozícióban lenne. Hogyha ezt összekötjük az autógyártással, akkor hát elmondhatom, hogy nagyon sok vita folyt már a, e, erről a kérdésről. Sokan mondják azt, hogy ez ártani fog az európai autógyártásnak. Ez az egyezmény a, ez, a termékkereskedelmet megnyitja, az EU és Dél-Korea között, ami az autókat illeti, itt egy hat és fél éves átmeneti időszak lesz. A protekcionizmus nem eh, megoldás eh, ezekre a kihívásokra, amelyekkel az autógyártás szemben áll. Azt hiszem, hogy ez az eh, Dél-Koreával megkötendő egyezmény új lehetőségeket nyit. És ezzel az NTB-k leépítése is megvalósulhat svéd politikusként kicsit személyes véleményemet is belevive a dologba, hadd mondjam el, hogy Svédországban eh, két fontos automárka van, és eh, nagyon sok eh, vita folyt ezzel a témával kapcsolatban itt van a Száb eh, cég a nyugati parton, 4700 eh, munkavállalóval, akik akár el is veszthetik a munkájukat, felmerült ez is eh, ezen egyezmény következtében. Nos, ez az autogyártási ágazat, ez átalakulhat, változnunk kell. Tudjuk, hogy nagyon sok túlképzett személyzet, munkavállalónk van, innovációban, az, ez, őket át lehet irányítani a környezetbarát technológiák kialakítása felé, kidolgozása felé, az innováció felé. Tehát ez nem biztos, hogy veszély. Ezt az ágazatot át lehet alakítani. Az innovációs cégek meríthetnek ezekből a, ebből a tapasztalatból, ezekből a munkavállalókból a dél-koreai szabad kereskedelmi egyezményet nem lehet az autógyártástól függővé tenni. Mind Svédországban, mind más az Európai Unió egyéb országaiban az autógyártás, kapcsol- autógyártással kapcsolatban megvan a házi feladatunk át kell alakítani ezt az ágazatot, amely olyan ágazattá, amely versenyképes lehet. Azt hiszem tehát, hogy inkább globális szerkezet átalakítási folyamatról van itt szó, és erre lesz időnk. Hat és fél év átmeneti időszak. És ez az átalakulás Svédországban már megkezdődött. Then, uh, if we move, uh... Akkor, hogyha rátérünk Dél-Koreát, lezárjuk, és áttérünk Afrikára. Az EPA megállapodásokra. Ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdés, a szingapúri kérdésekkel kapcsolatban. Ez nagyon sok vita volt ez, ennek tekintetében. Tavaly és ezt tudom eh, Svédországgal kapcsolatban is eh, felmerült. Azt hiszem, hogy a kereskedelem könnyítés, a beruházás, a közbeszerzés és a, eh, mm, az, a szellemi tulajdonjogok nagyon fontos lépések most olyan kérdések, amelyek területén az AKC országoknak az intézményi és jogi kapacitásaikat ki kell építeniük. Az EPÁT-kat nem fogjuk aláírni addig, míg a felek meg nem állapodnak. Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy az Európai Unió rá kényszeríti a mm, tárgyaló felekre a saját érdekeit. Olyan szolgáltatások, mint például az építőipar vagy a telekommunikáció mm, mérföldkövei a gazdaságnak, és ezeken a területeken nagyon nagy beruházásokra van szükség. Minden alkácsé beszámoló azt hangsúlyozza, hogy átláthatónak, biztonságosnak kell lennie a gazdasági környezetnek ahhoz, hogy beruházásokra sor kerüljön. Az EPAC ezt lehetővé teszi. A Karib térséggel megkötött EPA már tartalmazza a szolgáltatásokat. Van még számos potenciális kérdés, ami felmerül. Az Európai Unió persze érti az akácsi országok aggodalmait, és rugalmasabb megközelítést alkalmaz az egyes esetekben. A legtöbbször felvetett kérdések a, gyermekipar, a gyermekcipőben járó iparok, az exportvámok, ez az egyik legfontosabb záradék például. Emellett szeretném megemlíteni, ez megint csak svéd tapasztalat, nagyon sok afrikai nagykövetet meghívtunk tavaly tavasszal, és azt kértük tőlük, hogy mondják meg nekünk, melyek a kulcsfontosságú problémák ezen tárgyalások során. És természetesen a különböző országok különböző dolgokat említenek, de a legfontosabb aggodalom az a klímaváltozás. Az a legfontosabb aggodalom az a tárgyalások légkörére vonatkozott. Tehát nem volt igazi, valódi tárgyalási légkör, kölcsönösen elfogadható e, tárgyalási e, légkör, e, olyan, ami az afrikai partnernek is megfelelt volna. Tehát a tárgyalási légkör, ha megváltozik, és sokat változott, változik a folyamat, és meg vagyok győződve róla, hogy ezzel sikerül előre lépni. Természetesen tudjuk, hogy ez időbe fog telni, és sokat kell, sok időre van szükség párbeszédre, tárgyalásra, konzultációra, és meg kell hallgatni a másik fél aggodalmait és problémáit. Then it was a question about... Aztán volt egy kérdés arról is, hogy mit tegyünk a dohai fordulóval. Már említettem a bevezetőmben, hogy ez az első, második, harmadik prioritás meghatározó jelentőségű számunkra, és én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladata a svéd elnökségnek az, hogy a tagállamokat össze egybe tartsuk, és közös álláspontot alakítsunk ki. Ezeken a tárgyalásokon olyan sok más ország lesz, amelyek valami mást akarnak, mint stabilitás, és mást teremtenek. A tapasztalat azt mutatta, hogy a dohai forduló már sokszor félbe szakadt de nagyon reméljük, hogy most újra lehet indítani. Reméljük, hogy több ország lesz rugalmas, és mind magunkat az Európai Unióban, mind a többi államot is emlékeztetni kell arra, hogy ez egy fejlesztési forduló, és ez a fejlődő országoknak van. Éppen ezért rugalmasságot kell mutatnunk, és ez így lesz, illetve ez párosul a pénzügyi válsággal, és hát ez a legszörnyűbb válság hosszú évek óta, és hogyha a G8-akkal, G20-akkal együtt dolgozunk, hogyan kerülhetjük el a protekcionizmust, akkor sikeres lehet Doha, és ez arra bátorít legalább, legalábbis engem, hogy ősszel sikerül majd előbbre lépnünk technikai szinten, és hát majd meglátjuk, hogy mi történik a miniszteri találkozón decemberben, 2010-ben. Gondolni kell arra, hogy ez egy határidő. Ez kell, hogy legyen a határidő. Egyébként mindannyian veszíteni fogunk, vesztesek leszünk, és különösen a fejlődő országok. Aztán volt egy kérdés Oroszország felvételéről a WTO-ba, és a, az orosz munkáról. Nem akarok részletekre kitérni, de úgy hiszük, hogy Oroszországnak minden kritériumot teljesítenie kell, ugyanúgy, mint minden egyéb tagállamnak, hogyha csatlakozni akar a WTO-hoz, és az egyik ezeknek az, hogy ne még több vámot vessen ki, hanem éppen, hogy csökkentse a fára kivetett, faárúra kivetett vámot. Ezt elhalasztották egy évvel, de hát figyelemmel kísérjük majd a fejleményeket Oroszországban. És hát a legutóbbi üzenet, amit kaptunk tavasszal, és hát mi nyitottak vagyunk a további vita irányában. Aztán voltak konkrétabb kérdések az EU és Honduras kapcsolatát illetően. Hogy mi lesz a hondurasi pucs után, államcsíny után. Hát azzal kezdem, hogy én örülök, hogy sikerült kompromisszumra jutni amely tükrözi a különböző véleményeket a tanácsban. A tárgyalásokat, azokat időszakosan felfüggesztették, és az elnökség hangsúlyozza, hogy milyen fontos, hogy újra kezdődjenek majd a tárgyalások, ha áll az alkotmányos rend az országban. Mi figyelemmel kísérjük, lépésről lépésre figyeljük, hogy mi történik ez fontos nem csak Honduras számára, hanem az egész régió számára, hogy folytathassuk a tárgyalásokat, amint erre ő lehetőség kínálkozik. Igen, aztán volt még Líbia, igen, és Pakisztán. Líbiát illetően a tárgyalások kezdetén járunk, időbe fog telni, de hát bárhogy is legyen, a jövő az az, hogy elő kell, előre kell lépni, és ez előre haladhat. A Líbia is tagja lesz a WTO-nak, a szabadkereskedelmi egyezmény, akkor valószínűbb Pakisztán is a szabadkereskedelmi egyezmény. A tanács megállapodott egy csomagban, és ez konkrét intézkedéseket jelent, hogy bátorítsa a pakisztáni exportot az EU-ba. Ezek az intézkedések lehetővé teszik a szorosabb együttműködést, ez növelheti a, a lehetőségét annak, hogy megszülessen majd a jövőben egy szabadkereskedelmi egyezmény, de azért még nem tartunk ott. Köszönöm, miniszterasszony. Öt hozzászóló van még. Be kell, hogy zárjam a listát. Ha mindenki gyors, csak akkor elfogadom, de egyébként egy perc szó szerint. Tessék az első kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, ha csak egy perc, akkor felejtsük is el, amit mondani akartam. <laughs> Christopher. Köszönöm. Hát akkor rohanni kell. Azt hiszem, hogy osztom az általános aggodalmát a miniszterasszonynak a protekcionizmussal kapcsolatban, hát hol az EU vezető szerepe itt? Ugyanis ez valóban fontos, és hát elég lenne annyit mondani, hogy el kell határolódnunk az új vámoktól, kereskedelmi akadályoktól, és én azt hittem, hogy ezt már ezerszer elmondtuk, és hogy most már erre nem is lesz szükség, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Nem akarunk új kereskedelmi akadályokat, de hát a válság közepette ezek felütik a fejüket. Hogyan lehet alakítani a belső európai politikát? Ezt kell megnézni. Hogyan akarjuk támogatni az ipart? Érdekes, amit ön mondott a vámokkal kapcsolatban, ugye, amit Oroszország a teherautókra vett ki. Hát mi Európában Nekünk is vannak intézkedéseink az autóiparban, hogy azt támogassuk. Tehát látjuk mi, hogy a mi vám intézkedéseink és a mi szubvenciós politikánk az nem csak a saját belső piacot fenyegeti, hanem a többi országgal folytatott kereskedelmünket is. Végül még egy kérdést szeretnék feltenni, ez nagyon fontos számomra, ez pedig a kereskedelem és éghajlatváltozás összefüggése. Úgy gondolom fontos, hogy a nulla vámokat érjük el. A dohai fordulóban megpróbáljuk a null vámot bevezetni a környezetbarát szolgáltatásokra és árukra. Azt hiszem, hogy ez fontos, hogy az információtechnológia az területén ez megvalósuljon, legyen egy szerződés erről, vagy környezetbarát technológiákról, árukról. Köszönöm. Köszönöm. Gyorsan beszélek, de sok kérdésem van. Az első, a Környezetvédelmi Bizottságban voltam, és ott ezért nem voltam itt, és ott a kollégáival vitatkoztam, és most azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió és Indonézia közötti egyezményben hogyan van szó. Az illegális fa kivágás helyzete hogy áll, és nagyon fontos az éghajlatváltozással kapcsolatban az erdősítés kérdése, illetve az erdőírtás kérdése. David Sullivan tegnap azt mondta, amikor azt mondta, hogy a bizottság halad előre a, ezen a területen, de hát a tanács mit tesz? Az, ami elhangzott, az nem igazán nagy ötlet, Kolumbiában sok minden történt. Tudjuk, hogy milyen nagymértékű volt a növekedés, és éppen ezért nem halad előre a szabadkereskedelem ügye, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez az egyezmény létrejön, és reméljük, hogy a kolumbiai hatóságok nem fogják ezt megakadályozni. Köszönöm, Schuster úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én önhöz szeretnék fordulni. 30 másodpercben azért hadd mondjam el, hogy az nem lehet, hogy a bizottságban a képviselők csak egy percet kapnak. A plenárison még csak elfogadom, de hát a bizottságban nem. Itt azért mélyebb vitára kell, hogy sor kerüljön, és hát ha nincs idő, akkor nem mondom el. Ennyi. Peter? Köszönöm szépen, elnök Köszönöm szépen, elnök úr. Ja? Szeretnék gratulálni a miniszterasszonynak, nagyon sok barátot szerzett azzal, hogy olyan sok részletet elmondott a prezentációjában, és hogy a prioritások között például a DDL-t, a Dohai Fejlesztési Napirendet is említette. Én is nagy transatlanti rajongó vagyok, tehát a kanadai kapcsolatok fejlesztése zene füleimnek. Azonban a Dél-Koreával kapcsolatban szeretném, hogyha még hozzátenne pár dolgot ahhoz, amit eddig is hallottunk. O'Sullivan úr is már érintette a koreai kérdést, de ha mindkét oldalt megvizsgáljuk, akkor azt, mond, azt látható, hogy a, az autógyártás, az autóipar az veszőparipává válik, és mindent erre hárítunk, hogy ez a fő probléma, pedig nem ez a fő probléma. Azt ígértük nekik, hogy a hatásvizsgálatot végzünk majd az intézkedéseinkről. Aztán az új nem tarifális akadályok, amelyeket júliusba vezetünk be, ez se tetszik nekik. Aztán a származás elve, ez sem nagyon tetszik nekik. Tudom, hogy Svédországban a Scania például az egyik legnagyobb aut, vagy gépjárműgyártó, de hát én Szlovákiából vagyok, nálunk is nagyon jelentős az autóipar, úgyhogy szeretném, hogy ezzel kapcsolatban még további részleteket kaphatnánk. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Lenne egy kérdésem az autógyártással kapcsolatban. Arról beszélt, hogy Svédországban ez az autógyártás szerkezetváltozáson megy keresztül, vagy akár föl is adják. Nagyon fontos lenni tudni, hogy ez olyan javaslat-e a e, svéd elnökség részéről, amely az egész európai gazdasági e, autógyártásra vonatkozik. Nem hiszem, hogy gazdaságilag és ökológiailag is értelmes dolog feladni a teljes európai autógyártást autógyártást. Itt szeretném, hogyha ezt tisztázná. Thank you. Um, and I will try to... Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon rövid lenni, nulla perc alatt válaszolni, de hát persze ez nem fog menni. Először is az előző körből még maradt két megválaszolatlan kérdés az új USA adminisztrációval kapcsolatban milyen érzéseim vannak. Szerintem ez egy fontos kérdés. Nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról is beszéljünk, és arról is, hogy sikerüljön a mi oldalunkra állítani az Egyesült Államok vezetését, különben nem fogjuk tudni a dohai fordulót lezárni. A kapcsolataink a transatlanti gazdasági tanács szempontjából is alapvető fontosságúak már korábban találkoztam a kezdeti periódusban amerikai kollégámmal, nagyon jó benyomásaim voltak. Fel kell ismernünk azt, hogy nagyon sok olyan kérdés van az USA, az Egyesült Államok politikai napirendjén, például az egészségügyi reform, amelyel nekik foglalkoznunk kell, niuk kell, és amelyek versenyt fognak jelenteni a kereskedelmi politikának. Tehát nem a kereskedelmi politika lesz az a terület, amire leginkább koncentrálni fognak. Azonban az elnökséggel együtt a parlament megteheti azt, hogy hangsúlyozzuk ezeknek a kérdéseknek a fontosságát is az amerikai partner felé. A technológia transferrel kapcsolatban amikor ezt a klímaváltozás csökkentésére, enyhítésére akarjuk felhasználni, igen, ez egy fontos kérdés, és itt párhuzamot vonhatunk az orvosi területtel. A szellemi tulajdonjogok is, de nem feltétlenül csak a szabadalmi védelmek, például a klintek, a tiszta technológiák felmerülnek kérdésként ezen a területen. A szellemi tulajdonjogok védelme nem lehet akadálya az éghajlatváltozás területén létrejövő technológia transfernek. A fejlődő országokba való technológia átadás is mindig összekapcsolódik a szellemi tulajdonjogok védelmével, itt is enyhítenünk. Most vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk a technológiák átadását javítani a tiszta technológiák területén, úgyhogy ne sértsük közben a szellemi tulajdonjogokat, de tegyünk engedményeket a partnereink felé. Most pedig svédül fogok válaszolni svéd kollégámnak. Osztom természetesen az ön általános agályait a protekcionizmussal kapcsolatban. Természetesen mindig óvatosnak kell lennünk, és figyelni, hogy ez ne történjen meg. Amikor új kereskedelmi akadályokat állítunk fel, akkor soha nem lehet az a célunk, hogy egy akadályt lebontunk, és akkor ahelyett építünk egy másikat, ami ugye azt helyettesíti. Ezzel szemben olyan jogszabályokat kell alkotnunk, amelyek biztosítják azt, hogy az Európai Uniós tagállamok között ne legyenek új akadályok. Ami a nulla vámtarifát jelenti a környezetvédő szolgáltatások, technológiák és egyéb termékek esetében ezt támogatjuk. Most visszatérek Indonézia kérdésére. Nagyon jelentős munkát végeztünk, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást előmozdítsuk Indonéziában. De nem gondolom, hogy megoldást jelentenének az illegális fakitermeléssel szemben az új kereskedelmi akadályok. Visszatérve Koreára és az autógyártásra. Igen, én is egy autóbarát vagyok, természetesen. De megemlíteném azt is, hogy ez az én személyes véleményem volt Svédországról. Azt hiszem, ezt külön kifejtettem, mielőtt ezt a véleményt hangoztattam volna. Azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kontextusban kell vizsgálnunk a Koreával kötendő szabad kereskedelmi megállapodás, hiszen sok területen nagyon sokat nyerhetünk egy szabad kereskedelmi megállapodásból, és azt tudjuk, hogy az Európai Unió belül amúgy is vannak problémák az autóiparban, és ezek a problémák megmaradnak akkor is, hogyha nem kötünk új szabadkereskedelmi egyezményt. Ez egy külön probléma, amit amúgy is meg kell oldanunk, amúgy is végig kell mennünk a szerkezet átalakításon az autóiparban. Ez nem azt jelenti, hogy mindent be kell zárnunk, egyáltalán nem így gondolom. Továbbra is lehet fejleszteni az autógyártást, az autóipart, de ki kell használnunk ezt a lehetőséget arra, hogy az összes éghajlatbarát technológiát, technológiai megoldást kifejleszthessük és alkalmazásba vehessük. Mindennél is fontosabb azonban, hogy Európa hogyan lép fel a külkereskedelmi kapcsolataiban. Hiszen versenyképeseknek kell maradnunk, tehát ezért amúgy is sokat kell tennünk ezen az ágazaton belül. Elnök. Caroline. Caroline, elnézést, de nem kapott szót. Sorry for that. And elnézést. No, that respect. Tiszt, tudjuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása az az Európai Uniós politikáknak az egyik sarokköve. Ezért emberi jogi kérdésekről párbeszédet nyitottunk a kolumbiai féllel. A politikai párbeszéd a Kolumbiával kötendő megállapodás egyezmény részét képezi. Ami a szakszervezetiek elleni erőszakot és az ő elnyomásukat illeti Kolumbiában, ez természetesen aggasztó az Európai Unió számára. Ezért a 98. Nemzetközi Munkaügyi Konferencián idén júniusban nyilatkozatot tett az Európai Unió, ezen túlmenően nyomon követjük azt, hogy milyen fejlemények vannak Kolumbiában, de úgy gondoljuk, hogy az emberi jogi helyzet befolyásolására a párbeszéd a legjobb módszer Kolumbia esetében is, és számos más országban is, ahol emberi jogi problémák vannak. Az első eh, kézből való dialógus, és nem az elszigetelés. Ez a megoldás. Elnök, Szeretném megköszönni a teljes, átfogó és őszinte válaszait a kérdéseinkre. Ismét el szeretném elmondani, hogy előadása nagyon informatív és nagyon hasznos volt a szakbizottságunk számára. Azok, akiket időkorlátok közé szorítottam, vagy nem kaptak lehetőséget a kérdésre, azoknak elmondanám, hogy a miniszter azt, hogy itt volt háromkor, és kb. 20 percet várt azokra, akik késve érkeztek. Úgyhogy elképzelhető, hogy Időben kellett volna kezdenem az ülést, de sajnos meg kellett várni a késő kollégákat. Miniszter asszony, mi, a szakbizottság, ott leszünk a Genfi, legalábbis képviselőink révén ott leszünk a Genfi miniszteri ülésen. Szeretnénk, hogyha esetleg ott is kapcsolatban maradhatnánk, és napra készen információit megosztaná velünk ott is. akár hogyha mondjuk egy 20 percet adna nekünk, hogy röviden beszámoljon az ottani eredményekről, azt szakbizottságunk nagyon nagyra értékelni. Ismét szeretném megköszönni, hogy itt volt, eljött hozzánk, és a lehető legjobbakat kívánom önnek az elkövetkezendő három-négy hónapra a svéd elnökség alatt. Jó utat haza! Miniszterasszony, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy eljöhettem, és remélem hamarosan ismét találkozunk.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 Merci, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Amúgy is ebben az időpontban akartuk lezárni ezt az ülést, de még azért lenne két hozzászólásom a koordinátorok ülésének az összefoglalójával kapcsolatban. Megtehetem most ezt az észrevételemet? Tehát két pont van, amelyekkel kapcsolatban meglep, hogy döntés született. Ez a 2.4-es pont az a meghallgatásokról. Két meghallgatást akarnak összeolvasztani. Egy Kaspari úr féle meghallgatást a szociális és környezeti kérdések a kereskedelemben címmel, és egy másik, amit a technológia transfer problématikájával kapcsolatban szerettünk volna megszervezni. A dokumentumban azt olvasom, hogy az első pont Kaspari úr javaslata már nem foglalkozik a technológiai transferrel, a klímaügyi és kereskedelmi kapcsolatok összefoglalásával, vagy össze, egymáshoz kapcsolásával kapcsolatban. A jelentéstevő és a kilences pont. Meglepett az, hogy döntést hoztak, hiszen önök maguk is azt említették, hogy itt vitára kell még, hogy sor kerüljön. Miről is van szó? A jelentések elosztása nulla pontért, vagy korábbi jelentéstevőnek a gazdasági partnerségekről szóló jelentésekről van szó. kilences pont meglep, hogy itt döntés született. Ami az utolsó pontot illeti, a kilences pontot. Tegnap formálisan nem született döntés, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Nincs probléma azzal, hogy a problémát megváltoztatjuk. Miért nem hoztunk döntést? Azért, mert megállapodtunk abban, hogy azon jelentésekkel kapcsolatban, amelyeket már a múlt törvényhozási ciklusban szétosztottunk, mostaniban nem eh, számítunk pontot. Eh, ez volt eh, a megállapodás, úgyhogy az a véleményem, hogy a következő koordinátori ülésen még egyszer napirendre kellene ezt tenni. És ez a döntés, amely itt van, ez erről következő fordulóban döntést kellene hozni úgy, ahogy ezt terveztük, ahogy ezt megbeszéltük. És ahogy tegnap a többség már ezt tervezte, azon jelentések esetében, amelyeket már szétosztottunk az elmúlt törvényezési ciklusban, tehát ne számoljunk föl pontot ezt, erről még, ezt még megbeszélhetjük, és erről még döntés születhet. Mini meghallgatásról van szó, nem olyan meghallgatásról, amely egész délután tartana. És pontosan itt ezzel a ponttal kapcsolatban merül föl az, hogy hogyan lehet például az exportkönnyítésről, a technológia transferről, a külkereskedelemben, a klímapolitikában eh, vitázni de meg vagyok győződve arról, hogy ez pontosan szerepel ebben a címben. E, tényleg ezen mini meghallgatás során legyen, e, elég időt tervezünk a témára, ez fontosnak tartom. Akár két mini híringet is tarthatunk. E, tehát gondoljuk végig, hogy a különböző politikai részterületekre, területekhez hogyan tud hozzájárulni a kereskedelem politika. Az összes frakció, hogyha megnézem az elmúlt öt év vitáit, az összes öt frakció tanulhat ezekből. Vannak olyan kollégák, akik az előző években mindig azt mondták, hogy a kereskedelempolitika, kereskedelempolitika, és ezt ne keverjük össze a többi részpolitikával, azonban voltak olyan kollégák is, akik mindent a kereskedelempolitikára fogtak, azt mondták, illetve azt mondták, hogy ha a szociális politika, a környezetvédelmi politika vagy a mezőgazdaságpolitika nem működött, akkor a kereskedelempolitika valahogy igazítsa helyre a dolgokat. Na most akkor jó lenne, hogyha egy-két mini hearing keretében, mert már nagy hearinget nem tudunk szervezni, a titkárság tájékoztatott minket erről. Nos, két mini hearing során ezt a témát vessük föl. A kelet, kereskedelem politikát. A realisztikus kereskedelem politikát vizsgáljuk meg, és hajlandó vagyok két mini hearinget is támogatni, hogyha ezek különböző témákra koncentrálnak, semmi probléma ezzel. Yes, does that answer your question? Ez eh, a válasz is az ön kérdésére, mert hogyha megnézem a jegyzőkönyvet, ami a, ami a hearingeket illeti,